nemzeti egyenlőségre és a nők jogaira vonatkozó a 2015 utáni időszakot érintő új stratégia. Megadom a szót az egyik szerzőnek, a szobori kérdés egyik szerzőjének, García Pérez asszony. Parancsoljon 5 perc. Muchas gracias, señor, señor presidente. Volvemos una vez más a hablar de igualdad en este Parlamento Europeo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha leülnének és végighallgatnának minket, mert a nők és férfiak közötti egyenlőség prioritás a munkánkban. A nők a társadalom 50%-át képezik, és nem lehet a hátunk mögött politizálni, ezért az első dolog, amit kérünk, hogy hallgassanak meg minket, és hogy ismerjék meg, hogy mit gondol a parlament ezen szóbeli kérdéssel kapcsolatban. Az Európai Unióról szóló szerződés második cikke és az Európai Unió alapjogiról szóló karta arra szólítja fel a bizottsághoz, hogy a férfiak és nők közötti egyenjogúságról szóló stratégiákat készítsen, hiszen ez az európai stratégia, a jelenlegi stratégia 2015-ben lejárt. Tavaly júniusban a parlament állást foglalt azzal kapcsolatban, hogy a következő stratégia alapelveinek, irányvonalainak minek kellene lennie, Vártuk, tehát az Európai Bizottság újabb stratégiát vártunk, egy, nem, egy um, nyilvános konzultációt, ezt végre is hajtották, és ez alapján egyértelmű, hogy nagyon nagy szükség volt erre a stratégiára, sürgős, hogy prioritásként kezeljék ezt, és hogy az európai intézmények elkötelezzék magunkat, új stratégiát kell tehát kialakítani a nemek közötti egyenlőség témájában. 2015-ben tehát, amikor júniusban állást foglalt a parlament, arra kértük a bizottságot, hogy ezt a munkát végezzék el. Vártuk a bizottság válaszát. A bizottság válasza az volt, hogy 2015. decemberében elfogadott egy munkadokumentumot, amit a bizottság szolgálatai dolgoztak ki. Ez remek dolog, a tartalma megfelelő, de azt gondolom, hogy eh, sajnos nincsenek elkötelezve politikai szempontból. Ez egy munkadokumentum. Egy munkadokumentnak nincs költségvetése. Egy munkadokumot nem, nem tudunk gyakorlatban elképzelni. elképzelni. Egy munkadokumentumot nem lehet kiértékelni. Ahhoz, hogy a szakpolitikákat tudjuk folytatni, költségvetés kell, és igazi értékelési mechanizmusrendszer. Ezért majd mi ismételten elmondjuk, hogy férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiát kérünk a bizottságtól, kérjük, hogy kötelezzék el magukat, a teljes bizottsághoz fordulunk. Ezt a problémát meg kell vitatni, el kell fogadni. Az Európai Bizottságnak tehát ez a feladata most, a nők elleni erőszak, a fizetések közötti különbség, a magánélet és a munka összeegyeztetése, ezek olyan problémák, amelyeket meg kell oldani. Együttesen a tagállamokkal kell az erre vonatkozó szakpolitikákat megvalósítani. Láthattuk az elmúlt években, hogy a Európai Unióban történő egymást követő válságok után, a szociális válság, a menekültügyi válság, a gazdasági válság, most ezek után még mindig az egyik legnagyobb probléma a nők köré csoportosul. Hogyha ezután nem figyelünk a nők jogaira, hogyha nem látjuk, hogy ez milyen horizontális jellegű, az nagyon nagy baj, és a parlament ezeket a kérdéseket a jövőben is mindig föl fog említeni. Ezt a mai vitát használjuk ki arra, hogy megkérdezzük a bizottságtól, hogy miért nem tett egy új, miért nem tett nyilatkozatot átlátható és az Európai Parlamenttel együttműködő módon egy új stratégiáról. Ezt a munkadokumot nem vitatta meg a bizottság. Kérdésem, hogy mire vár a bizottság? Mi kell még ahhoz, hogy ezt megtegyék? A kérdés az, hogy különböző hogy különböző szakbi, szakpolitikákon keresztül, különböző biztosok munkáján keresztül hogyan valósulhatna meg ez a stratégia? A soros elnökségek triójával triójában bízom, és remélem, hogy még idén megismerhetjük a stratégiájukat. Nagyon nagy szükség van arra. Jurova asszony tartozik felelősséggel ezért a, kérdése, ezért a kérdésért, de azt gondolom, hogy ez egy horizontális szakpolitikai kérdés, és nagyon fontos, hogy az egész Európai Bizottság a stratégia mögött álljon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Most pedig Vitenis Povilas Jukaitis biztos úr következik. Uh, honorable members. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, megköszönöm a lehetőséget, hogy tiszta vizet önthetek a pohárba, és elmagyarázhatom, hogy hogyan is gondolkodik a bizottság erről a stratégiáról. Az Európai, Biz- az Európai Bizottság 2016-2019-re vonatkozó egy keret tevékenységi tervet, vagy akciótervet dolgozott ki, melynek témája a nemek közötti egyenlőség. Ez a stratégiai elkötelezettség folytatja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2010-2015-ös stratégiát. A stratégia prioritásai, amelyek 2010-15-ben voltak érvényesek, továbbra is érvényesek. Nos, egyértelmű, a munka, munkadokumentum tartalmából ez. Természetesen további fellépésre van szükség ahhoz, hogy a szükséges változásokat meg tudjuk tenni. A nemek közötti egyenlőség nagyon fontos része a Juncker Bizottság munkájának. A Juncker Bizottság jobb szabályozást is megkíván valósítani, megfelelő ösztönzőkkel. Ahogy ezt a bizottság már korábban is elmondta, most is megerősíthetem, hogy ez a hivatalos álláspontunk. Tehát új stratégiára van szükség, és a teljes bizottság mögötte áll. A 2016-os munkaprogram részét képezi ez. Tehát gyakorlati munkára teszünk ígéretet a nemek közötti egyenlőség megvalósítására. Konstruktív eszmecserére került sor december 14-én a parlament nemek, nőjogi egy szakbizottságával is. E, konkrétan öt prioritást is megfogalmazunk, ezzel megjelölünk, ezek köré csoportosítjuk a bizottság munkáját. Gazdasági függetlenség, a fizetések közötti és a nyugdíja közötti különbség csökkenése, és a nők, a szegény nők segítése nagyon ö, fontos prioritás. Továbbá a nők bevonása a döntéshozatalba, az áldozatok védelme, a nők jogainak elősegítése a teljes világban. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió minden fellépésében megjelenjenek a nőjogi szempontok. Mindegy, mind az öt prioritási területen van 13 szempont, tehát nagyon gyakorlati szempontok is szerepelnek itt. Különböző jelzőszámokkal segítjük ezt a munkát. és, sor, és rendszeresen ki kell értékelni az elért haladást különböző témákban. A 2020-as célkitűzéseket el kell érni. Ezek közé tartozik el az többek között, hogy férfiak is és nők is 75%-os részesedésben, illetve 75%-os foglalkoztatási rátával rendelkezzenek. 2015. januárjában a bizottság és a tanács egy szociális kérdésekről tartott csúcson vett részt. Itt téma volt a nemek közötti egyenlőség. A holland elnökség kifejezte abbéli elképzelését, hogy a márciusi EFSCO tanácson női jogi témában konklúziókat érjenek el. Nos, a 2015. júniusi parlamenti állásfoglalásban kérést tett a parlament arra, hogy ez a stratégia megszülessen. Nos, ezek szerepelnek a 2016-os a 2016-os munkaprogramban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. Most a politikai frakciók nevében a néppárt uh, kezd. Constance Le Grippi a szó. Tessék, uh, két perce. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a parlament, strasbourgi parlament plenáris termében azért gyűjtünk össze, hogy egy kulcsfontosságú kérdésről beszéljünk, a nők és a férfiak esélyegyenlőségéről. Az Európai Bizottsághoz kívánjuk feltenni eh, ezt a szóbeli kérdést, és szeretnénk rámutatni arra, hogy az Európai Bizottság nem tette közzé azt a dokumentumot, amelyet megígért, egy nyilatkozatot stratégiai elkötelezettségéről tanúbizonyságot tevő dokumentumot 2015-2019-ig tartó stratégiáról. Nos, őszintén szólva, én személy szerint, és a néppárten nevében is azt mondhatom, hogy elnézést, nem akarok senkit megsérteni, de nem arról van szó, hogy egy dokumentum milyen státuszú, milyen elnevezésű, nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen elkötelezettsége, milyen elánnal azonosítják magukat ezekkel a célkitűzésekkel, a metodológiával, a módszerekkel, az eljárással. A metodológia, a cselekvési tervek, az elkötelezettség, amit Jurova asszonytól és a bizottságtól megkaptunk, ezek pontosan megfelelnek annak a prioritásnak, eh, amelyet a néppárt is eh, fűz a kérdéshez. Egy eh, hangsúlyos, operatív, megbízható, mérhető megközelítésre van szükség, és meg kell valósítani, tehát a jelen a jelen pillanatban érvényben lévő jogszabályokat, eh, ahelyett az előtt, hogy eh, új javaslatokat nyújtunk be. Pragmatikusnak kell lenni, konkrétnak kell lenni, és eh, arról beszélni, amit fontosnak tartunk ebben a, FEM szakbizottságban, a bizottságban és a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a felelősségüket vállalják. Ez a politikai elkötelezettség, ez a szándék az, amit fontosnak tart a néppárt az állásfoglalás tervezete, tervezetében. Köszönöm szépen képviselőasszonynak, most pedig a szocialisták nevében nagy asszony következik, két és fél perc. Kedves képviselőtársaim, mi vagyunk az európai nép képviselői, mi az Európai Parlament, mi a parlamenti képviselők többsége, azt követeljük újra, eh, hogy a jogunkat, jogunkkal élhessünk. Erkölcsi jogunk van ahhoz, hogy Európában a nők és a férfiak esélyegyenlőségének eh, a politikája folytatódjon, és öntudatosan tesszük ezt. A parlament többségi döntéssel határozta ezt el, és az bizottságtól egy stratégiát várunk a nők és a férfiak esélyenlőségével kapcsolatban. Egy hangulat támogatnak bennünket a tagállamok, amelyek egyértelműen a stratégia mögött állnak, és emellett a polgárok is támogatnak bennünket, akik egy megkérdezés közvélemény kutatás során a többségében igent mondtak az esélyegyenlőségi témákra. Folyamatosan azt biztos, bizonygatja Jurova, biztos asszony, hogy egy belső munka eh, dokumentum ugyanaz, mint egy stratégia vagy egy közlemény. És Jurova asszony pontosan jól tudja, hogy ez nem felel meg a valóságnak ez egy gyengébb státuszú dokumentum, amit eh, egy kis langyoska kis dokumentum, amit benyújtott nekünk, és ez azt mutatja, hogy egy nőkese és férfiak közötti esélyegyenlőség témáját leértékelik. Ma Martin schulz személyesen beszéltem a parlament elnökével, és őt, neki a figyelm, az ő figyelmét felhívtam erre a problémára Juncker elnökkel egyeztetni fog, és azt fogja követelni, hogy a parlamenttel szemben a bizottság legyen méltányos aki az esélyegyenlőség ellen van, az szexista, aki a stratégiát meg, akar, meg akarja akadályozni, az a demokratikus alapelvek ellen lép fel. Stratégiát akarunk mégpedig most. Azt hiszem, hogy a témával kapcsolatban mindent elmondtunk, elmondtam, az a további 30 eh, másodpercemet pedig felajánlom Jurova asszonynak, hogy gondolkozzon el ezen. Uh... Ich habe noch Redezeit. Van még időm, van még időm, nem elnök úr, ne vegye el a mikrofonomat, még van tíz másodpercem, ezt szeretném kihasználnom. És azt kérem Jurova asszonytól, hogy gondolkodjon el, és azt kérem, hogy a biztosok is gondolkodjanak el, és remélem, hogy megkapjuk a stratégiát. Köszönöm. E, Köszönöm szépen, most pedig az EKR nevében Visznyevszka képviselői a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a baloldal az ideológiai, nemi, gender kérdéseket kívánja támogatni, hogy a gyerekekből szexuális lények legyenek, az LGBT jogokat akarja állandóan napirenden tartani, a család fogalmát megváltoztatni. Most már lassan a hagyományos család érzi magát diszkriminálva. Állandóan azt hallgatjuk, hogy nem vagyunk elég modernek, hogy nem vagyunk elég európaiak, hogy meghaladott már bennünket az idő azok a jogszabályok, amelyek a diszkrimináció ellen hatnak, amelyeket az Európai Parlament elfogadott, iszonyatos számra rúgnak már, nincs semmi értelme újat elfogadni. Az én frakcióm nem támogatja a baloldal állásfoglalását, mi egy másik megközelítést támogatunk, egy racionálisabbat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt az ideje, hogy a gyökereinkhez térjünk vissza, és azokra az értékekre koncentráljunk, amelyekre az Európai Unió felépült, a keresztény gyökerekre, a keresztény alapokra. Ez is a bölcsesség forrása. Köszönöm szépen az ALDE nevében. Mlinár képviselője szó. Két és perc. Két, és, két perc, tessék. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Jurova biztosnak azért, hogy az egyenlőséget valósággá váltja itt az Európai Unióban. Nagyon eltökéltnek tűnik, és gondolok itt arra, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások során az illetékes dossziéban mennyire sikra szállt a nők jogaikért, a, az anyasági támogatásért, és azért, hogy ki tudják egyensúlyozni a nők a családot és a munkát, munkavállalást. Ennek ellenére nem tudom elrejteni a csalódottságomat, mert egy megfelelő átfogó stratégia helyett, ami a az esélye, egyenlőséget illeti, egy másik dokumentumot kaptunk, egy kevesebbre hivatott dokumentumot, és úgy tűnik, hogy a stratégiát itt most ez felvizezi, mert nincs benne az Európai Parlament teljesen egyértelmű iránymutatása azóta, hogy a Neuchel jelentés nagy többséggel elfogadásra került, és dacára annak, hogy 22 tagállam teljesen világos állásfoglalást tett közzé. Az elmúlt stratégia egyértelművé tette, hogy szükség van a stratégiai megközelítés fenntartására, amit 2010-ben foglaltunk el, ebbe az irányba kellene tovább menni, nem pedig ezt gyengíteni. A teljes bizottsági kollégium felé szeretném feltenni a kérdést, hogy ez a nem kielégítő helyzet, amely gyakorlatilag Európa népességének felét érinti, egy helyes üzenet lenne? Aztán szólnék még itt a házon belül egy-egy csoporthoz, akik újra demonstrálták, és erről szólt az előttem szóló felszólalás is, hogy nem veszik egyszerűen eléggé komolyan az esélyegyenlőséget, a nemek közötti egyenlőséget. Köszönöm. Eh, Abronette Angelika Minar. <laughs> not Angelica. Okay. Uh, okay. On behalf uh, uh, uh, Megyünk tovább. Köszönöm szépen. A GUE e, csoport, e, csoporttal és Björk képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament nagyon fontos és szisztematikus munkát végzett az esélyegyenlőség érdekében. Van egy jelentésünk is ebben a témában, ez is nagyon jó példázza ezen, be, ezen munkánkat. A férfiak és nők egyenlő esély a munkában is egy nagyon komolyan vendő téma, mert hogyha nem érjük el ezt az esélyegyenlőséget, akkor a nők jogait nem tudjuk kiteljesíteni, hagyni kiteljesedni. Sajnálatosnak tartom hogy a nőknek nincs meg ugyanaz a kiutása például a munkaerőpiacra, vagy egyáltalán bizonyos pozíciók betöltésére, úgyhogy nagyon sok munka van még előttünk, és a Nőjogi Szakbizottságon belül is ambíciózusnak kell maradni, konkrét intézkedéseket, lépéseket kell megfogalmazni, és pont ezért van szükség az egyes esély, egyenlőség stratégiának a fenntartására. Ez egy szükségszerűség, és úgy tűnik, hogy a bizottság nem kész arra, hogy egy ilyen stratégiát elénk tárjon. Ez megint csak azt mutatja, hogy egyfajta patriarchális arroganciával szembesülünk. Nem akarunk visszatérni a száz évvel ezelőtti hagyományokhoz, ahol a nőket elnyomták, és nem voltak jogaik, nem is gyakorolhatták ezeket. Egészen más időket élünk. Úgyhogy itt az ideje, hogy a bizottság is megváltozzon, másfajta stratégiára van szükség, és ezt a patriarchális berendezkedést el kell törölni. Ezt várják tőlünk a polgárok, erre is van szükség. Úgyhogy az esélyegyenlőségi stratégia szerintem az ebbe az irányba tett első helyes lépés lenne. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Rányke asszony következik egy percben. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a nők és férfiak közötti egy esélyegyenlőséget minden területen biztosítanunk kell. Teljesen világos, rövid üzenet, a 23-as cikkeiből származik az alapvető jogok kartájából. Nekünk pedig jogalkoténként világos a feladatunk, a tanácsot és a parlamentet is ide sorolom. Hogy tudjuk kiteljesíteni azt a társadalmat, ahol a dolgozó nők és apák, anyák összetudják egyeztetni a munkájukat a családdal, ahol a nők is hallathatják a hangjukat a vezetőbeosztásokban, a gazdaságban, és hogy tudunk a nők elleni erőszak ellen fellépni. Politikai akaratra van szükségünk egyetértésre, de egy világos stratégiára leginkább egy olyan jogalkotási intézménnyel állunk szembe, amelytől azt várjuk, hogy a jogalkotási hiányosságokat is orvosolja, különös tekintettel az esélyegyenlőségre. Történeti szempontból az Európai Unió azért sikereket is fel tud mutatni etéren, de az én mandátumbeli tapasztalataim alapján azt kell mondani, hogy elég gyenge a mostani eszköztárunk, az anyasági támogatás és az egyéb támogatások terén mutatkozó trendek nem jutatnak jó irányba. Azt kell mondanom, hogy nagyon fontos ennek kihasználni ezt a mandátumot arra, hogy a nők és a lányok jogait kiteljesítsük, hiszen a 21. század szava is ezt kívánja tőlünk. Köszönjük szépen! Most pedig Ajutó asszony következik. Biztos úr, tisztelt kollégák! Hát egyfajta vásárban vagyunk, a képmutatás vásárában, politikai szlogeneket hallunk, kiváló mottókat, de nagyon messze vagyunk a nők, mindennapjaitól, a nők mindennapos valóságától, az egyenjogúságtól. Hát ez csak formalitás, a politikában nem is csapódik le ez az igény, az esélyegyenlőségre, vagy a nemek közötti egyenlőségre. Persze mindez szépen hangzik, de hát amit papírra vetettünk, mit hozott? évről évre jobb lesz a nők helyzete Európában? Hát nem, kérem, ez nem így van. Egyértelmű a diszkrimináció, óriási a szakadék a férfiak és a nők között, és ez így folytatódik. Dacára mindennek, amit eddig tettek, ez áll az újságokban, a gazdasági elemzésekben is ez olvasható. Maternitá. Láthattuk, hogy mi történt az anyasági szabadsággal, láttuk, hogy a vezető pozíciókban egyre kevesebb nő van a vállalatokban. Európa egyre szegényebb, ezeket a jogokat egyre inkább sárba tapossák. Elég volt, ezért, elég volt ebből a bizottságnak azonnal valami célzott módon föl kell lépnie, nem szabad várnunk. Köszönöm. Köszönöm. A jutóasszony. Anna Zaborska következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Amikor a férfiak és nők egyenlőségéről beszélünk, akkor közvetve az anyaságról beszélünk. Arról beszélünk közvetve, hogy a nyugdíjak között különbségek vannak férfiak és nők esetében, vagy a fizetések között különbségek vannak. Vagy arról van itt szó, hogy mennyire képutató a társadalom. A nők nevelik a gyerekeket, és e, ezért egyáltalán nem honoráljuk őket. Kevesebbet keresnek, amíg anyasági szabadságon vannak, kevesebbet keresnek, amikor dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi jólét is csökken a családokban. A nők esetében sokkal kisebb választási lehetőségről beszélhetünk kisebb eséllyel vesznek részt a gazdaságban. Meg kéne nézni, hogy eh, hol vannak a gondok. Először is a definíció hibázik, hiszen a nő, nem, férfiak és nők közötti egyenlőség nem, eh, nem azt jelenti, hogy a férfiak ugyanolyanok, mint a nők. Meg kell nézni azt is, hogy miért alakult úgy a fizetések közötti különbség, ahogy alakult. Csak ekkor lehet szakpolitikákról beszélni, csak ekkor lesz a szakpolitikáknak értelme. Köszönöm. Köszönöm, Zaborszka asszony, mondja az elnök. A következő hozzászólónk Maria Arena. Egy percet adok. Parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr, Vajon miért alapelve az Európai Uniónak az, hogy a nők és férfiak közötti, között egyenlőség van? És hogyha ha ez az alapértékünk, akkor miért nem vagyunk méltóak egy igazi stratégiára, egy igazi kiértékelésre a bizottság részéről, vagy miért nincsenek új jogszabályaink ezzel kapcsolatban? Elértük a célkitűzéseinket? Hát ha így van, akkor elnézést, de szerintem még mindig van különbség a nők és a férfiak fizetései között, még mindig van diszkrimináció, még mindig van erőszak, és még mindig vannak szexista sztereotípiák. Fölteszem még egyszer a kérdést. Miért nyilatkozat formájában kaptuk meg ezt a várt anyagot? Hát nyilatkozatból elég sokat kaptunk az elmúlt években. Például a motorok hangszintje, zajszintjéről. Vagy eh, nyilatkozatot a drónokról, nyilatkozatok az általánydíjas utazáson, nagyon sok nyilatkozatot kaphattunk az elmúlt években, de ami a nőket illeti, azt mondják, nem, nem szabad. A nők esetében nem nyilatkozatra van szükség, hanem refitre, egyszerűsítésre, hogy a gyes, hogy gyes csapdába került. De azt mondják nekünk, hogy ez itt csupán szematikai kérdés. Nem, nem kérem szépen, ez egy politikai kérdés. A bizottság nem prioritásként kezeli a nők és a férfiak közötti egyenlőséget. Köszönöm, Aréna asszony. Anne Gerike következik egy perc. Danke, Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. A gender mainstreaming a szerződés 8-as cikkén alapszik, az Európai Unió minden tevékenységében arra azt célozza, hogy a nők és a férfiak esényelőségét létrehozza, és a diszkriminációmentességet el, elérje. Nem tőlem származik ez a mondat, hanem az én kérdésemre adta választ, válaszul lesz az Európai Bizottság, amelyben a gender mainstreamingre tettem fel a kérdést. Nos, itt nem arról van szó, hogy a nők és a férfiak eh, esély, nem az nők és a férfiak esélyegyenlőségéről van szó, a gender mainstreaming, ez egy eh, rossz meghatározás, a gender nem szexuális nem, eh, nem, nem a gender nem azt jelenti, hogy az embernek joga lenne például a gyermekét elhajtani, magzatát elhajtani, a gender nem azt jelenti, hogy ma nő vagyok, holnap férfi, holnap után meg valami más, a gender a nők és a férfiak esélyegyenlőségét jelenti, és semmi mást. És ennél is tovább mennék, hogyha esélyegyenlőségről beszélünk, akkor a jövő tervezésről is beszélhetünk, és ebben az esélyegyenlőséget abban láthatjuk meg, ahol a szülők és a gyermektelenek es- egyenlő esélyekkel és jogokkal rendelkeznek. Köszönöm szépen. Gerike képviselőnek, most pedig Louis Borsz következik, két percet tessék. Köszönöm szépen. Most egyetértek egyesekkel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottságnak nem sikerült stratégiát kidolgozni. Az egyetlen dolog, az ez egy, az egy szolgálati munkadokumentum. Ez nagyon jó, hogyha például valaki WC-re megy, nyilvános WC-re, és nincs WC papírja. Ami az Európai Uniós stratégiákat illeti, mit értünk ezekkel el? Most úgy érzem, hogy nagyobb hatalommal és nagyobb biztonsággal rendelkezem? Egyáltalán nem. Ennek az ellentéte az igaz. Azt gondolom, hogy sok kölni, svédországi nő ugyanúgy érzi magát, mint én. Mit gondoltak, mi fog történni, hogyha az Európai Unió több millió ember előtt megnyitja az a, a kapuit olyan kultúrákból érkező személyek előtt, ahol a nőket tárgynak tekintik, és az LGBT jogok, az LGBT személyeket pedig még rosszabbul kezelik. A politikusok, a hatóságok és a sajtó azt mutatja, hogy az európai politika, politikusok többet, többre tartják a politikai korrektséget, mint a nők jogainak megvédését. Az Európai Unió megpróbálja tényleg el tusolni ezt az erőszak, ezeket az erőszakos cselekményeket. Mi a helyzet az embercsempészettel? az Európai Unión belüli szabad mozgást a szervezett bűnözők kihasználják. Ide csempészik be az embereket. Az Európol azt mondja, hogy a szabad mozgás nagyon megnehezíti ezen operációk leleplezését, és ez kiváló közeg a, a bűnözők számára a jelenlegi eh, stratégia foly, eh, abszolút kudarc. A, hogyha az Egyesült Királyság az Európai Unióban marad, a nők és az LGBTI eh, személyek kevésbé vannak biztonságban, mint, az, mint Európán kívül. Köszönöm szépen. Most pedig Jiménez Becerril Barrio következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy mondás, amely szerint nem látjuk a fától az erdőt. Szerintem pontosan erről van szó. A lényeg a férfiak és nők közötti jogi egyenlőség 2015-től. A lényeg a cél. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szembe jöjjön valami, amitől nem látjuk ezt a célt. Azt szeretnénk, hogy a női jogok stabilabbak legyenek. Nagyon sok nő harcolt ezért az elmúlt században sokan az életüket is az, ezért adták, azért többek között, hogy mi nők itt ülhessünk a parlamentben, hogy igazságosabb társadalmat hozzanak létre. De még sok dolgunk van, sok tennivalónk az egyenlőség területén, például a fizetések egyenlősége. Hol van az megírva, hogy, egy, hogy ugyanazért a munkáért egy nőnek kevesebbet kell keresnie? Vagy a lehető legnagyobb egyenlőtlenség a nemek közötti erőszak. Erről sokat beszélünk, de kevés eredményt tudunk felmutatni. A bizottság kötelessége, hogy odafigyeljen arra, hogy ezeket a jogszabályokat betartsák, és az is kötelezettsége, hogy egy stratégiát dolgozzon ki. A lényeg, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség csökkenjen. A nőknek mindegy, hogy a stratégiának milyen nevet adunk. A lényeg az, hogy legyen hatása. A célkitűzésekből nem engedhetünk, sem az elérés módjából. Köszönöm szépen, köszönöm Jiménez Becerril Barrioszonynak, most pedig Liliana Rodríguez képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak a Eh, erről a témáról, és az egyenlőség hiányáról, arra kellene, hogy ösztönözzenek bennünket, hogy egy összefogott stratégiát dolgozzunk ki. Már az adatok is egyértelművé teszik, hogy cselekedni kell, meg kell vizsgálni azonban ezeknek az adatoknak az igazságtartalmát is. Milyen módszerekkel gyűjtik az adatokat az Európai Bizottság szolgálatai? A női csonkításról szóló adatok is azt mutatják, hogy fel kell lépni. Egy olyan munkadokumentumot nyújt itt be az Európai Bizottságnak, amelynek semmilyen intézményi jelentősége nincs. Az Európai Parlament végzi a munkáját, a bizottság nem. A prioritásainkra utaltunk már, csak így lehetséges ezt az anyagot valóban felértékelni. Ez a politikai cselekvésnek, de a cselekvés hiányának is vannak következményei. Tulajdonképpen egyszerűen csak elhalogatják a probléma megoldását, egyre több nő kerül kiszolgáltatott helyzetbe. A, jel, a népesség 50%-ának a jogairól van szó. Amit az Európai Bizottság benyújtott, az csak egy első lépés. Arról van szó, hogy Jurova asszonynak is meg kellene jelenni itt a parlament a plenárisa előtt. Köszönöm szépen! Sojdrova képviselője szó. Két percre. Tessék. E, vážený pane komisaři, e, chci... Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos hogy szeretnék köszönetet mondani és szeretném kimenteni a biztos asszonyt, aki éppen adatvédelmi témában egyeztett, és nagyon sajnálja, hogy nem tud jelen lenni ezen a fontos vitán. A dokumentumot nagyra becsülöm, amelyben nincsenek ideológiai proklamációk. Számomra nagyon fontos a végrehajtás, a nyomonkövetés és a hatás elemzés. Ez igazából számomra fontosabb, mint az ígéretek, az új intézkedések és szabályok ígérete. Fontos lenne, hogy a bizottság igazából példákat tudjon statuálni a jó értelemben, hogy 40%-ban a nők is jelen legyenek a vezető pozíciókban. Értékelem azt is, hogy konkrét célkitűzésekre koncentrálnak olyan nők vagy szülők, akik gyermekeiket akarják nevelni, de közben karriert is szeretnének építeni, a kettőt pedig össze kell egyeztetni. A bizottság a tagállamok beli rugalmasságot is előkívánják mozdítani, annak érdekében, hogy a nők jobb eséllyel induljanak neki a munkaerőpiacnak. De a mi feladatunk is, azaz a parlament feladata, hogy kiegészítsük mindezt azzal, ami még hiányzik. Mire gondolok? Nagyobbra kell becsülni azokat a nőket, akiknek az a célja, hogy gyermekeket neveljenek, amit fontos, ha fontosabbnak gondolják ezt, mint hogy munkát vállaljanak. A leginkább diszkriminált csoport a nők, a társadalmon belül is azok a szülők, akik a gyerekeket nevelik. Pedig ők investálnak Európa jövőjébe, azáltal, hogy így cselekszenek és nem csak a pénzüket gyarapítják a nyugdíjszámlájukon. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig Dancsila képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A stratégia kidolgozása, amely a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget biztosítaná, és amely 2015-ből származik, egy különösen fontos, szükségszerű dosszié Európa vonatkozásában. És azért is fontos, mert ezt a problémát egyszerűen tudatosítanunk kell a fejekben. A jogalkotás nagyon fontos hatással bír a munkaerőpiacon, is, nagyon fontos alapelveket fektet le. Ugyanakkor a kompetenciák javítására is oda kell figyelnünk, az esélyegyenlőségre, a nemek közötti egyenlőségre az állami szektorban is, de ugyanígy a a civil társadalomban, a kollektív szerződések megkötése kapcsán is a résztvevők között. A nőkben rejlő potenciál nem elfelejtett, elfelejtendő, gondolok itt arra is, hogy a női vállalkozókat is támogassuk, hiszen a nők sokkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Ez a fajta bér szakadék nagyon nagy kihatása van a nők életének minőségére, a bérükre, de ne felejtsük el a nyugdíjaikat sem. Ugyanakkor támogatnunk kell jobban az agráriumban élőket is, és azt gondolom, hogy a bizottságnak koordinálnia kell a tevékenységüket annak érdekében, hogy támogassa az, az agrárágazatból élő nőket. Politikai akarat is kell, ehhez de egy pragmatikus megközelítre is ugyanúgy. Elnök, köszönöm. Mariana Petyér a következő felszólalunk másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, olyan helyzetben vagyunk, ahol feltehetnénk magunknak a következő kérdést. A minőség vagy a mennyiség számít? Hogyha úgy gondoljuk, hogy a nemek közötti esély egyenlőséget akarjuk előmozdítani, akkor persze szükség van egy keresstratégiára, és lehet minden nap új intézkedéseket megfogalmazni, de hogyha tényleg számít az, hogy a férfiak és nők közötti különbözőségeket megszüntessük, akkor a minőségre kell odafigyelnünk. A meglévő eszközöket kellene kiértékelnünk, kielemeznünk, például, hogy hogy férnek hozzá az oktatáshoz, az egészségbiztosításhoz, a munkaerőhöz a nők, és nyilván a nők elleni erőszakot is vissza kell szorítani, ez kell legyen a prioritásunk. A bizottságnak a non-paperje és az abban szereplő javaslatok tulajdonképpen ebbe az irányba mutatnak, és örülök annak, hogy a megfelelő lépéseket megtette a bizottság annak érdekében, hogy a karrier és a család jobban összeegyeztethető legyen. Gondolok itt elsősorban azokra a nőkre, akik gondját viselik a családjuknak, de a munkájukat sem akarják szögre akasztani. Tudjuk, hogy a dolgozó nők rovására ment az, hogy az anyasági szabadságot eltörölték, és állandóan új stratégiákkal hozakodnak elő, de lépésről lépésre kell haladnunk, meg, meg kell állapítanunk és ellenőriznünk kell, elemeznünk a meglévő eszközöket és a hiányosságokat pedig pótolni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Blinkevicsi úte asszony következik. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy eljött ide hozzánk, biztos úr, de én is csalódott vagyok, mint a kollégáim, mert hogy egy munkadekubantumon ajándékoztak meg, meg minket, nem pedig stratégiával. Jurova asszony, amikor eljött a szakbizottságba, ígéretet tett az ellenkezőjére. Persze a stratégiai célkütőzések dicséretesek, de a konkrét tettek nem igazán vannak jelen. Nem tudom, hogy ilyen módszerekkel hogy lehet a célkitűzéseket elér, elérni. Önök pontosan mire gondoltak? Én úgy gondolom, hogy minél hamarabb meg kell, minél, hamarabb föl kell mérni a nők helyzetét, nagyon fontos az is, hogy az erő, a nők elleni erőszakot megelőzzük. Nos, egy írásos nyilatkozatot tettünk a nők elleni erőszak témájában. Több mint 400 parlamenti képviselő írta alá ezt a nyilatkozatot, de ezzel kapcsolatban a bizottság semmilyen lépést nem tett, nem nincs semmiféle olyan terv, hogy az egyik elkövetkezendő év a nők elleni erőszak éve lenne. Sajnos a munkában a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség még mindig probléma, sok ilyen tagállam van. Ez nagyon fontos dolog. Nos, úgy gondolom, hogy a bizottságnak el kell ismernie, hogy bizonyos témákban tévedett, azt gondolom, hogy azonban még lehet javítani a dolgon. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Barbara Mátéra következik. Másfél percre. Parancsolja. Grazie, Presidente. Sono mem- Köszönöm, elnök úr. Én tagja vagyok már 7 éve a Nőjogi Bizottságnak. Már 7 éve támogatom az Európai Bizottság stratégiáját a női jogi témában. Idén a bizottság egy munkadokumentumot adott át nekünk, a prioritásokat ezt tartalmazza. A bizottság munkamódszerét mi bizonyít a parlamentben kritizáltuk, és a jogi forma hiányát is. Nézzük meg, hogy milyen oka van ennek? Egyrészt én egy pragmatikus nők vagyok, nő vagyok, megnézem, hogy mit ígértek nekem, illetve hogyan lehet ez, végrehajtották az ígéretet, milyen problémák vannak, hogyan lehet ezeket megoldani. Van egy stratégia, amelyben, vagy volt egy stratégia, amikor is irányelveket, ahol ígér, ígértek nekünk különböző irányelveket, de ennek semmi értelme, hiszen már vannak irányelveink, ezeket még meg sem valósítottuk, végre se hajtottuk. Jurova asszony munkadokumentuma számos pozitív elemmel rendelkezik, például a kreativitás és az innováció megerősítése, a nők vállalkozói kedvének ösztönzése, különböző formációk, a magánélet és a munka összeegyeztetésről, és egy kiváló táblázatot láthatunk itt, nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hiszen ez vezet oda, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a munkaerőpiacon. Tehát egyetértünk az alap célkitűzésekkel, de most már fogjunk munkához, legyenek a nők is főszereplők Európában. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mátéra asszony. Anna Head a következő hozzászóló. Parancsolja. I december 2015 offentliggjorde Köszönöm szépen. 2015. decemberében az Európai Bizottság nem nyújtotta be a tervezett stratégiát a nők és a férfiak esélyegyenlőségéről hanem egy szolgálati munkadokumentumot nyújtott be hivatalos közlemény helyett. A belső munkadokumentum most úgy, ennek címe stratégiai megközelítés a nők és a, a, a nemek közötti esélyegyenlőség erősítése érdekében. Már 2015-ben elmondtuk, hogy lejárt az esélyegyenlőségi stratégia, és nagyon csalódottak vagyunk az Európai Bizottság eljárása miatt. Ez azt mutatja, hogy az Európai Bizottság ennyiben hagyja a dolgot, és nem hajlandó hivatalos stratégiát meghatározni. Ez valóban szégyen teljes. Miért nem sikerül megkapnunk azt, amit az Európai Bizottság megígért, hivatalos nyilatkozatot, illetve az esélyegyelőség erősítését célzó stratégiát, hogy az Európai Bizottság szerep, vezető szerepet akar játszani ezen agendában, akkor az Európai Bizottságnak végig kellene gondolnia az eljárását, van még erre idő köszönöm szépen képviselő asszony most pedig megadom a szót sógor csaba képviselő úrnak másfél perc áll rendelkezésére parancsoljon képviselő úr! bár az elmúlt években javult a helyzet ami a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését illeti az oktatás és a képzések ellenére sem lettek aktvabbak gazdaságilag a fiatal nők ugyanakkor kisebb bérért dolgoznak mint a férfiak ennek a jövőre nézve is komoly hatása van hiszen a mai bérezés a holnapi nyugdj mértékét is mutatja. ma is nagy a különbség a nők és a férfiak nyugdja között ez pedig növeli az idősebb nők kiszolgáltatottságát. a szükséges szabályozások és azok betartása mellett különösen fontos hogy hozzájáruljunk a nők társadalmi szerepéről alkotott képünk megváltoztatásához. az előző stratégia jó irányba terelte a nemek közti egyensúly megteremtését éppen ezért fontos a következő évekre készülő iránymutatás is. milyen lépéseket terveznek tenni a nők képzésének további előmozdtása érdekében? hogyan kvánnak eljárni annak érdekében hogy a gyermekvállalás ne hozza hátrányos helyzetbe a nőket sem a fizetések közti rés tekintetében sem a korra nézve? azért sem mellékesek ezek a kérdések mivel a jelenlegi európai demográfiai trendek nem sok bizakodásra adnak okot a gyermekvállalás egyre későbbi időpontra tolódik ugyanakkor egyre kevesebb gyermeket vállalnak a párok. éppen ezért a tagállamoknak bátortaniuk és ösztönözniük kellene a gyermekvállalást ennek egyik módja pedig éppen a különböző rugalmas munkaerőpiaci lehetőségek igénybevételének lehetővé tétele gy nem kényszerülnek választásra családra vágyó ám eközben karrierjük iránt is elkötelezett nőket. köszönöm én is képviselő úrnak a szavait most pedig megadom a szót ward képviselő asszonynak akinek szintén másfél perc áll rendelkezésére. tessék öné a szó. Uh, uh, köszönöm szépen kollégáimnak kiváló munkát végeztek megpróbáltak meggyőzni a bizottságot hogy a helyes dolgokat lépje meg uh, átfogó kommunikére van szükség a nemek egyensúlyával kapcsolatban. Olyan tervre van szükségünk, amely holisztikus és bátor, olyan tervre, amely a nemek közötti egyenlőtlenség minden aspektusát lefedi. Fontos, hogy a nemi kérdéseket az európai politikák minden témakörébe beépítsük, központi szerepet ott vannak. Itt van például a szegénység ellenes politikánk. Ez az igazság, hogy soha nem fogjuk tudni az Európai Unió szegénység elleni célkötűzéseit 2020-ig hogyha nem törekszünk arra, hogy a nemek közötti egyenlőség valóban megvalósuljon. E, vagy itt vannak például a megszorítási politikák, amelyek aránytalanul e, nagy terhet rótak ki az asszonyokra. Az egyedül élő nőknek különösen nehéz e, az élelmet ők és a fűtést, a rezsit kifizetni jövedelmükből. Tehát egy ambiciózus stratégiára van szükségünk, amely minden területen <clears throat> kezeli a nemek között egyenlőség kérdését, egy sokkal, e, e tekintetben sokkal érzékenyebb európai szemeszterre van szükségünk, ezért kérem a bizottságot, hogy tegye meg azokat a lépéseket, amelyekre ilyen sürgősen szükségünk van köszönöm szépen képviselő asszony olyan fegyelmezettek a képviselőtársaim mindenki időkereten belül fejezi be a hozzászólást. megadom a szót borzan képviselő asszonynak másfél percben parancsoljon. gospođo predsjednice iskustvo je pokazalo. köszönöm szépen elnök asszony a tapasztalatok azt mutatják hogy rendelkezik ugyan stratégiával a nemek egyenlősége területén, de a haladás meglehetősen lassú. Ezért nyugtalanító, hogy most meg már stratégiánk sincs. Arról nem is beszél, hogy fontos dokumentumok még hiányoznak például a nőkkel szembeni erőszak esetében az Európai Unió polgárainak 90%-a szükségesnek tartja az ilyen stratégia megteremtését. Most egy munkadokumentumot készített az Európai Bizottság. Ezzel a nők az Európai Unióban elbuktak. El kell, hogy mondjam, számos változás van például Horvátországban, az én hazámban is ezen a területen. Most az in vitro megtermékenyítés témájában folyik vita, illetőleg az abortusz vitájában és éppen tegnap tüntettek sokan a tolerancia és az egyenlő elbánás érdekében. Az Európai Uniónak itt példamutatónak kell lennie, hogyha az egyenlő elbánásról beszélünk, főleg ha ilyen bonyolult időket élünk. Ezért felszólítom az Európai Bizottságot arra, hogy a lehető leggyorsabban hozzon létre ezen a területen egy új stratégiát, és indítsa el ezt a stratégiát, ugyanis ez egy alapvető elvárás itt az Európai Parlamentben. Elvárjuk, hogy 2016-ban bizonyos dolgok tényleg maguktól értetődőek. Az egyenlő elbánásnál viszont azt állapíthatjuk meg, hogy egy lépést teszünk előre, kettőt pedig vissza. Ez a stratégia az egyenlő elbánás területén nem olyas valamiről, amiről beszélni kell, hanem meg kell csinálni, mert kötelességünk. Következő hozzászólónk Regner képviselőasszony. Képviselőasszonynak másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, hogyha Ausztriában vagyok, gyakran megkérdezik, hogy mit hoz nekem az EU, és akkor elmesélem, hogy a nők érdekében olyan sok mindent sikerült elérni az évek során, tehát hogy a nők élete tényleg érdemileg javult. Vannak irányelvek, intézkedések, viszont azt látni kell, hogy ez a tempo igencsak lelassult, sőt, mintha leállt volna első látása, mindenek előtt, ami a bizottságot illeti. Tisztában vagyok azzal, igen, a tagállamok a szubszidiaritásra, szubszidiaritásra hivatkozva fékeznek ezzel, teljesen tisztában vagyok. Másrészt az Európai Bizottságnak nem szabad elbátortalanodni, ugyanis a nőket verik, szexuálisan zaklatják, és a nőknek más egészségügyi problémáik vannak, mint a férfiaknak. Nézzük meg a felügyelőbizottságokat, alig van bennük nő, férfi sokkal több nyilván. A munkanélküliség is jobban érinti őket, sok a részmunkaidő és a digitalizáció harcban betöltött szerepük, egyéb kérdéseket sorolhatnék. Tehát biztos úr, annyi teendőnk van, végtelenül sok, és amit most az Európai Bizottság letesz ide az asztalra, az egy stratégiácska legjobb esetben az egyenlő elbánás, mert egy kis apró, ügyes, szép dolog, de semmi olyasmi, amivel valamit el lehet érni. Ezért egy tényleges, igazi stratégiára van szükség a képviselői lista utolsó hozzászólója simon képviselő úr. képviselő úr öné a szó másfél percben. Uh, köszönöm szépen elnök asszony! ott folytatnám ahol uh, regner asszony kezdte uh, hogy az emberek sokan megkérdezik, hogy miért jó nekem az EU. Nos, amikor én hazamegyek, és elmondom az embereknek azt, hogy miről vitatkoztunk, például az új bizottsági stratégiáról, akkor gyakran lehet látni, hogy nem győzi meg őket ez gyorsan túl hamar, hogy ez most akkor sokat fog jelenteni az ő életükben. Amikor elmennek haza, és elmondják, hogy arról vitatkoztunk, hogy az Európai Bizottságnak nincs stratégiája, akkor nem nagyon lehet váltani az embereket azzal, hogy egy kicsit szkeptikusan néznek ránk, hogy nem lehet, hogy csak az időnket pazaroljuk itt. És ez kár, ez nagyon nagy kár, hiszen azok a nők, akik az én általam képviselt térségekben élnek, nekik szükségük van ránk, mert nem fogják a jogaikat megkapni a saját kormányuktól. A férfiak és a nők közötti fizetési szakadék immár 5500 font évente a jelenlegi kormányzat alatt, a Tóri kormányzat alatt. A Tóri kormány nem fog semmit tenni ezzel kapcsolatban. A legutóbbi adó és juttatások rendszere Eh, sokkal inkább kiadott a nőkre, mint a férfiakra, és a tórik semmit nem fognak ezzel kapcsolatban tenni. Eh, a nők ezért eh, ránk tekintenek, és önökre tekintenek, hogy valamit tegyünk. Ez a nem stratégia bizony gyenge lábakon áll, mind a fizetési hátrányok, mind a kapcsolaton belül erőszak tekintetében. Ez nem elég, azt kell mondanom a biztosnak, hogy szedje össze magát és legyen férfi. Mr. Simon, there is a blue card. Simon úr, kék kártya e, érkezett önhöz. Kerike úrtól elfogadja a kék kártyás kérdést? Nem? Nem fogadja el. Képviselőtársaim, ezzel a képviselői listának, a hozzászólási listának a végére értünk. Sajnos e, Gerike képviselő úrnak most nem tudok szót adni, következik a kezdi eljárás szeretnék viszont itt mindenkinek szót adni ezért kérem hogy mindenki tartsa a rendelkezésre álló egyperces időkeretet. elsőként szulin képviselő asszonynak adok szót. gospa predsedujoča ženske v evropski uniji imamo v povprečju. alapvetően alacsonyabb a nők fizetése az öregkorban jobban sújt bennünket a szegénység, és a házi munkák is egyenlőtlenül osztanak meg. A munkaerőpiacon azt látjuk, hogy a nők csak akkor kapnak szerződést, hogyha ígéretet tesznek arra, hogy az elkövetkezendő években nem szülnek, a kisgyermekes nők egyáltalán nehezen kapnak munkát, mert gondoskodniuk kell a gyerekről, főleg ha beteg. Tehát maga, munkahelyen belül és a politikán belül is rosszabb helyzetben vagyunk. Az Európai Parlamentnek eh, a 25 elnöke közül mindössze két női elnöke volt. Az hogy ez változzon, politikai kötelezettségvállalásra van szükség a legmagasabb szinten. Szeretnénk látni, hogy ha azt szeretnénk látni, hogy a bizottság a közleményében egyenlő esélyeket teremtene a két nemnek, ehhez képest egy igen gyenge üzenetet kaptunk ez azt üzeni, hogy ez a kérdés nem fontos a bizottságnak. A bizottságnak ennél többet kell foglalkoznia. Caputo képviselő úr. Grazie Presidente. L'uguaglianza di genere sarà difficile. Köszönöm szépen. A nemek közötti egyenlőség alig ha valósulhat meg, ha nincsen olyan stratégia, amely a strukturális alapokat vizsgálja, amik kialakítják a különbségeket. Itt egy politikára van szükség, amely ezt végre is hajtja azonban, és megfelelő erőforrásokat is biztosítani kell ehhez. Az egyenlő elvánás az egyenlőség elve természetesen mindenhol szerepel az alapjogi kartában, az Európai Unió valamennyi dokumentumában, okmányában, és ezt a politikát kellene integrálni konkrét intézkedések keretében annak érdekében, hogy az egyenlőtlenség megszűnjön. Már gyakran beszéltem a morális elkötelezettségről, hogy tennünk kell valamit. Itt egy mentalitásváltásra van szükség, ezt kell belátni. Szükség van arra, hogy belássuk, tennünk kell valamit, mert gazdasági következményekkel is számolhatunk, ha a nők megfelelő képzése nem biztosítható, és ez nem vezet mondjuk megfelelő munkaerőpiaci részvételhez. Az Európai Bizottságnak stratégiát kell alkotnia ezen a területen. Képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. Az eh, nők jogaira vonatkozó stratégia megalkotása egy fontos cél, és azt kell látnunk, hogy gyakran sérülnek a nők jogai, diszkriminációt is gyakran figyelhetünk meg, és óriási különbség van a bérek között is ami több mint 16% átlagosan számolva, amikor a nők és férfiak fizetését hasonlítjuk össze. A nők gyakran részmunkaidőben is dolgoznak ráadásul, és a lakosság azon részéhez tartoznak, akiket a megszorítások a leginkább érintenek. Görögországban a memorandum is. Görögországban nagy szegénység alakult ki, most egy biztosít juttatást akarnak a nők számára, akik önállóan dolgoznak, vonatkozik ez például a mezőgazdaságban dolgozó nőkre is, ami azt jelenti, hogy óriási járulékokat kell fizetniük a szociális, a társadalom biztosításba. is fel kell lépni a görög népnek a memorandum ellen. Szólunk Urtászum képviselő úr. Mr. Urtászum decíamos, no, no es por desmerecer su presencia, que agradezco. Nos, köszönöm szépen. Úgy gondolom, rendkívül fontos ez az ügy, eh, eh, és fontos, hogy eh, jelen legyünk a vita során, de nem jó az, hogyha ezt a fontos ügyet egy egyszerű munkadokumentum keretein belül kezeljük. Nagyon ijesztő jelenségeket látunk több, kilenc, több mint kilenc ország van Európában, ahol, ahol növekedett a fizetések közötti szakadék. Azt látjuk, hogy 25 férfihez képest csak egy nő van vezető pozícióban Európában, és hogy mondjam el azt is, hogy ha olyan ügyekkel foglalkozunk, mint az tengerbiztonság vagy egyéb fontos ügyekek. Nos, <clears throat> ehhez képest ez az ügy is fontos. Kérném, hogy a bizottság nyújtson be stratégiát. Következő hozzászólónk Polcsák képviselő úr. paní slova. myslím že tím realizujete. köszönöm elnök asszony ön megadja a lehetőséget arra, hogy mindig beszéljünk. Sajnos Jurova asszony azért nincs itt, mert adatvédelmi ügyben tart ülést. Ami pedig a mai ülésünk tárgyát illeti, teljesen egyértelmű, hogy vannak különbségek a nők és a férfiak eh, között, és ezek a különbségek nem eh, fenntarthatóak, nem megengedhetőek. voltak itt a képviselők között eh, olyanok, akik felsorolták a legaggasztóbb dolgokat. Ugyanakkor sokak számára ez fétis kérdés, pedig nem kéne. Köszönöm képviselő úr

beszélnünk, mert a hosszú küzdelem ellenére még mindig különböző diszkriminációnak és erőszaknak esnek áldozatul a nők. Eh, fel kell hívnunk a figyelmet ezekre a problémákra, és ki kell alakítani az akaratot, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Sajnálatos módon a módszereink nem elégségesek. A parlamentek és a nemzeti kormányok nem találták meg a módját annak, hogy fellépjenek a nyílt diszkrimináció ellen. Európai szinten sajnálatos módon eh, a kvótákkal próbáljuk eh, a vállalatokat jobb belátásra bírni, miközben eh, kampányjal, információs kampányokkal kellene Ehm, tudatosítani a fontosságát az egyenlőségnek. A, politikusok gyakran azt hiszik, hogy a családi ügyeket is szabályozhatják, ennek eh, a káros eh, következményeit eh, majd később fogjuk látni. A fejekben kell ezt a harcot lefolytatni. A végére értünk, a lista utolsó hozzászólóját hallottuk most pedig a biztos úrnak szeretnék szót adni andriukaitis biztos úr következik parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Képviselők, hogy mondjam el, hogy milyen nagyra becsülöm az önök hozzájárulását. Nagyon fontos, hogy meghallgathattuk az önök javaslatait, elképzeléseit, megjegyzéseit. Nagyon fontos, hogy a nemek közötti egyenlőség ügyében a 2010 2015-ös stratégiának a prioritásai életben maradnak. Természetesen fontos van a végrehajtásra, fontos van a tényleges frontvonabeli intézkedésekre. Minden tagállamnak saját tagállami programokkal, intézkedési tervekkel kell rendelkezniük <clears throat> hiszen mindannyian hiszünk abban, hogy tudjuk, hogy a nemi egyenjogúság végrehajtására, megvadott ismertelására minden ágazatban szükség van. Navras és Tibor portfóliójában, az én tárcám kérteim belül, a Jurovasszony tárcáján belül minden területen biztosként mindannyiunknak fel kell fognunk, meg kell értenünk, hogy milyen feladatunk van a saját területünkön a nemek egyenlősége terén, és el kell gondolnunk, hogy a prioritásokat hogy tudjuk és hogy lehet végrehajtani. És stratégiai eh, eh, eh, együttműködés javaslom 2016-2019-re. Ez egy referencia keret, amelynek, eh, amelyre támaszkodva Európai Uniós szinten, tagállami szinten, regionális és helyi szinten egyaránt tudunk lépni. Egyfajta koordinációs mechanizmusra van szükségünk annak érdekében, hogy jobb eh, együttműködés születhessék a tagállamokkal eh, és a tagállamok között. Még egyszer hajlandó vagyok elmondani, hogy 30 kulcsfontosságú intézkedést kell végrehajtani mind az öt prioritás területen belül, ugyanitt ugye az intézkedésekre felelősségek, idő, határidők vannak meghatározva. Természetesen meg kell határoznunk az időkereteket, benchmarkokat kell meghatároznunk, tényleges eredményeket kell elérnünk, és egy kicsit inkább a kormányzásra, az irányításra, a megvalósításra, a végrehajtásra kell koncentrálnunk. Nagyon sok olyan stratégia van, amely úgymond már amelynek a, az időtartama már letelt. Ugyanakkor elég nagy a szakadék a, a, a szép szavak és a valós lépések között, a valós életet érintő intézkedések között. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a felszólalásokat, hajlandóak vagyunk természetesen együttműködni, eszmét cserélni és folytatni a vitáinkat, de a bizottság részéről nagyon aktívak szeretnénk lenni a nemek közötti egyenlőség témakörében. A a magyarázó és összefoglaló záró gondolatait tájékoztatom képviselőtársaimat hogy ezzel a vitát lezárom. a vita lezárásához négy állásfoglalási indtvány